kasneje komisijo vprašal za mnenje, kezdeményezésnek a finanszírozását is. Majd megkérdezzük később a bizottságot, hogy mi a különbség eme e, iniciatíva, illetve az élethosszig tartó tanulás című kezdeményezés között. Lehet, hogy a kettő átfedi egymást. Netán egymás e, lába alól húzkodják ki a szőnyeget. E, nem tudom, hogy a struktúra, a, a, a, <clears throat> a kiszolgáló személyzet, stb., hogy ezek átfednek-e, vagy hogy is állnak egymással. Ez nevezzük akkor egy új szélnek, amely fúj, és dagasztja a vitorláit azoknak, akik előre szeretnék ezt az ügyet, de mivel ez egy úgynevezett flagship kezdeményezés, és a 2020-as stratégiába is beletartozik, talán a kettő közül ez kap nagyobb fontosságot, hiszen a 2020-as stratégia ugye azt mondja, hogy intelligens, inkluzív és fenntartható fejlődést akarunk megvalósítani, és ehhez nagyon szervesen hozzátartozik az, az, hogy 69-ről 79-re növe, százalékra növeljük az aktív populáció arányát, ez 3 os GDP növekedést is jelenthet, és még fontosabb, hogy 21-ről 40-re emeljük az egyetemit végzettek számás, hogy a lemorzsolódát 10% alá ö, szorítsuk, ugye ez most 15%-nál van. Egy másik kitűzött cél, hogy csökkentsük a szegények számát 80-ról 60 millióra csökkentsük, tehát stb. stb. A fiatalokra át térve, és figyelembe véve a gazdasági válságot, a fiatalok közötti eh, munkanélküliség nagyon fontos, hiszen ez 21 százalékra 10 eh, milliók vannak tehát munkanélkül, ami kétszer akkora, mint eh, Szlovénia teljes lakossága. A Monti jelentés, talán emlékszünk rá, megállapítja, hogy még a válság idejében, a zsugorodás idejében is vannak olyan állások, amelyek betöltetlenek. Viszont igen sok ö, egyszerűen foglalkoztathatatlan fiatal él közöttünk. Itt van egy hatalmas hiátus, amelyet át kell hidalnunk. Ö, nem felel meg tehát ezeknek a követelményeknek a jelenlegi képzési rendszer az Európai Unióban, hiszen ez magyarázza, hogy több kezdeményezésre is van szükség arra, hogy, hogy a való élet szükségleteinek jobban megfelelő képzési, oktatási programokat hozzunk létre. Tehát egyszerűen, hogy megfeleljen az oktatás a társadalom és a, a munka világának a kívánalmainak. A tanulási mobilitás is egy fontos aspektusa ennek a kérdéskörnek. Fi, felhívom a figyelmet, hogy nem csak diák cserékről, meg professzorok látogatásáról kell itt beszélnünk, hanem egy paralel mechanizmusról van itt szó, ami a, egy egyénnek a tanulási, tanít, oktatási minőségét emeli, és a kulturális tevékenységét is emeli a fiatal generációnak. Az a, a közelebb kell hozni tehát a oktatást, képzést és a munkaerőpiaci igényeit. Különféle tevékenységeket foglal magába ez a kezdeményezés. Hát bizonyos kívánalmakat hagynak maguk után ezek a kezdeményezések vagy projektek, vannak ugye kreditrendszerek, a szakoktatás szakképzésben van az Európász iniciatíva, azután vannak úgynevezett scoreboardok, illetve az egyetemeknek a rangsorolása, osztályzása, de ezek már tíz éve léteznek eh, az Európai Unióban, és elég sikeresek is. A bolonyai eh, folyamat is gyakran szóba kerül, azonban ennek limitált a hatása, mert Bologna többet jelent, mint amit eddig jelentett, és a bolonya hatást az alsóbb képzési szintekre is hagyni kell le szivárogni. 2020-ban az összes állás fele, fele esett esetében más, tehát középfokú vagy felsőfokú képzésben részesült emberek kell lehet ezeket betölteni, és csak 20% lesz eh, azon munkahelyek száma, ahol egészen alacsony képesítés is elegendő. Tehát, de nem csak egyetemről van itt szó, hanem, hanem eh, minden eh, szinten, minden képzési szintet meg kell frissítenünk így módon, a bolonya szellemében nem térhetek ki mindenre, csak néhány kérdésre fókuszálok. Ugye a websájton megtalálhatjuk ezeket a fő témákat, ugye Youth on the Move, tehát az előre mozgó fiatalság a címszó alatt van egy úgynevezett készségmonitor, rozási rendszer, és a mobilitási helyzet tehát szintén a scoreboardra rá fogjuk venni, egy adatbázisba tesszük ezen felül. Az Európai Beruházási Bankot felkérték, hogy hitelezéssel, kölcsönökkel segítsék a mobilitást, az ifjúság mobilitását. A probléma, a mobilitással kapcsolatos probléma az nem csak az, hogy nem beszélnek eléggé nyelveket, hanem, hanem hogy nincs finanszírozás ehhez, igen, gyakran a, azok a fiatalok, akik eh, az EU kevésbé fejlett részeiből jönnek, ö, nekik nincsenek meg az anyagi lehetőségeik ehhez a mobilitáshoz, tehát a bank szerepe eh, életfontosságú lesz <clears throat> ennek a hibának a kiküszöbölésében. A jövőben a bizottság kialakítja saját egyetem besorolási rendszerét, erre már régóta szükség volt, mert igen gyakran nevetséges adatokat kapunk, a bizonyos képzési intézményeknek a, színvonaláról. Tehát, hogyha hivatalosan egy standardizált értékelési sorrendet tudnánk fölállítani, nem egy-két kritérium teljesen vaktából, légből kapott kritérium alapján tudnánk ezt besorolni őket, hanem nagyon komolyan, akkor sokkal hasznosabb lenne. Aztán van a Card Project, azt kell kérdezni, valóban erre egy külön kártyát kell kialakítani. Van a Europass, van a, a, a diák kártya, aztán van a Youth on the Move kártya. Ez valószínűleg be lehetne ezt susterolni a már létező kártyák valamelyik kébe. Röviden fogalmazva, tehát egy nagyon fontos kezdeményezéssel nézünk szembe, bár nincs erre külön költségvetési sor, de végül is ennek a sikere mégiscsak a pénzügyi alapoktól függ. 2013 a, még tart a jelenlegi pénzügyi keret, de lehet, hogy 2013 után megnyílik lehetőség külön finanszírozásra, de ez a kérdés, hogy az új pénzügyi terv vajon mennyit szán az ifjúságra? Ugye az Erasmus Grundvég Marie Curie programra gondolok, és más programokra is, amelyek eh, továbbra is kellő támogatást fognak kapni, és nagyobb mobilitáshoz vezetnek. Az Európai Bizottság elnöke gyakran elmondja, hogy 2020-ra minden EU-s fiatalnak meg kell adni a lehetőséget, hogy külföldön tanuljon. Eh, Ez azt jelenti, hogy eh, rengeteg fiatalról van szó, és eh, azért ne legyünk túl optimisták, hogy ez a megfelelő finanszírozás rendelkezésre is fog állni. A nemzeti szinten a diákok cseréjét drasztikusan emelni kéne, minőségi szempontból is, <clears throat> és az európai dimenziót be kéne venni, be kéne építeni a nemzeti tervekbe is, Kicsit e, e, hosszú volt az én bevezetőm, de ez, egy, mint mondtam, ez egy fontos új e, kezdeményezés, amely új szeleket lehel ebbe a rendszerbe. Köszönöm. Øh, øh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden hadd szóljak én is hozzá. Ez a kezdeményezés ugyan nagyon komoly, nehéz téva, de azt hiszem a célkitűzéssel mindannyian egyetértünk. Olyan kihívás előtt állunk, amit egyszerűen fel kell vennünk, amiben előrébb kell haladnunk. Nagyon sok pontban egyet is értek, egyetértek a korcsoporttal kapcsolatban is. Talán egy területet hadd emeljek ki, ez pedig a vállalatokkal, gazdasággal való együttműködés. Nagyon sok pozitív tapasztalatunk van, és azok a, kezdeményezések, amelyeket itt megemlít a jelentés, régóta folyamatban vannak. Az, hogy milyen minőség az együttműködés a, a vállalatokkal, a tudományos világgal, nos, az azt mutatja, hogy ezt erősíteni kell, ezt az egyezményezést, ezért a finanszírozását is, ez nem titok. Mindannyian tisztában vagyunk abban, hogy a finanszírozásban erősíteni kell a magánforrások arányát. Nyilvánvalóan itt is olyan összefüggések vannak, amit fel kell tudnunk tárni. A magánforrásokat úgy gondolom, hogy mindenképpen be kell vonni Arról van egyszerűen szó, hogy a gazdaság ezt hogyan akarja majd megvalósítani. Van egy kulturális korlát a gazdasági élet és a tudományos világ között. Ezt valahogy fel kell számolni, és ugyanazt a nyelvet kell tudni beszélni mindkét oldalon. A fiataloknak meg kell tudni tanulni azt, amit végül is a munkaerőpiac keres. A mobilitás nyilvánvalóan szükséges azzal együtt, hogy a az európai szakképesítési keret, a European Qualification Framework terén is van előrehaladás, bár még tovább kell erősíteni. Az egyetemek szintjén is erősíteni kell ezt, meg kell mindig nézni, hogy mennyire lehet az oktatást, amely továbbra is nemzeti kompetencia, európai szinten valahogy összefogni a problémákkal ezzel talán át lehetne hidalni. Nyilvánvalóan vannak korlátai a nemzeti perspektívából is a mobilitásnak, de a tanács határozatának következtetéseiben már van kezdeményezés. Ugye ez a scoreboard, tehát ez a pontozásos táb, táblázatos pontozásos rendszer, ami azt mutatja, hogy milyen mértékben haladnak előre a mobilitásban az intézmények, ez nagyon hatékony eszköz. Meg tudnám mutatni azt is egyébként, hogy a tagállamokban a mobilitás mely pontokon nehézkes még. Ezt mindenképpen támogatnám. Aztán van még egy kérdés, ami szintén szívügyem, a szakképzés. Nem szabad szem előtt téveszteni ezt. A Dán fiatalok 50%-a például szakképzést választja, és nagyon jó lenne, hogyha ezt is valamilyen formában bevennénk és adott esetben a szakbizottságban is megbeszélhetnénk. Érdemes végig gondolni talán az előadónak is, hogy felvennie a jelentésébe, mert nagyon sok olyan dolog van, ami ezen a területen is fejlődik, fontos, hasznos lenne nekünk is. Együtt kellene működnünk, és már nagyon örülök. Kiváló és nagyon fontos jelentés. Köszönöm szépen, jelzem a kollégáknak, hogy a foglalkoztatási szakbizottság azonos joggal vesz részt ebben, tehát a foglalkoztatási szakbizottság a maga részét, mi a magunk részét csináljuk, és a két előadó egyeztetett is már, és úgy gondolom a továbbiakban is intenzívben együttműködnek, egyeztetnek a két szakbizottság munkájában. Ez volt a megállapodás. Azt a foglalkoztatási szakbizottságnak is érdekez, és a szakképzés nyilvánvalóan ő, ők be, így be fogják venni. Kamerébert asszony, igen, köszönöm szépen. Elnézést először is azért, hogy későn jöttem, ezért csak az utolsó részét tudtam a hozzászólásoknak követni, de ahhoz is van megjegyzésem. Ami a mobilitást illeti, nagyon sok probléma létezik, amik valóban ezeket már ne, meg is említették. Hadd mondjam el, hogy legalább egyet még meg kell említeni a bolonyai folyamattal kapcsolatban. A diákoktól állandóan azt hallom, hogy ők szívesen mennének külföldre, hogy a bolonyai folyamat miatt egyre nehezebb ez, mert például a külföldi egyetemen lezárt kurzusokat a saját egyeteme nem fogadja el, és ezzel a külföldi egyetemen való szemeszter eltöltése lényegesen nehezül. És úgy gondolom, hogy ez a szélesség, ez a sávszélesség, amit korábban mi öm, tanulmányként, egyetemi tanulmányként fogtunk fel, az most jobbról-balról egyre szűkebbre van szabva. Tehát a bolonya, bolonyai folyamat tulajdonképpen ö, akadályozza, de mindenképpen megnehezíti a mobilitást. Ezt egyértelműen közölni kell, vagy jelezni kell a tagállamoknak. Azonnal gondolják végig, hogy a bolonyai folyamatot hogyan lehet úgy alakítani, hogy a, moliti- a bolonyai folyamat ne gátolja, hanem segítse a mobilitást az egyetemek besorolása a következő. Nagyon szkeptikus vagyok, hogy ez a helyes út-e. Természetesen észszerűnek tartom azt, hogyha azon, ha azon gondolkodnánk, hogy mondjuk legyen egy olyan weboldal, ahol a fiatalok nagyon gyorsan áttekintést kaphatnának arról, hogy mit milyen egyetemen akarnak tanulni, vagy lehet tanulni az egyetemeken, az egyetemeknek mik a súlypontjai, és így az egyetemekre ráklikkelhetnének de hogy egy besorolás legyen, ami azt mondja, hogy ez a legjobb, ez a, ez a legrosszabb Európában, hát ezt igazából nem nagyon tudom elképzelni, hogy ezzel hogyan tudnánk észszerű értékelési alapon meghatározni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, hiszen minden szakterületet meg kellene így vizsgálni nem tudom, hogy ez sokkal inkább elutasításhoz vezetne, nem annyira segítene. Én azt gondolom, hogy ezt végig kellene gondolnunk nagyon alaposan, hogy tényleg ez-e a jó módszer, ez a, ez a besorolási rendszer. A mozgásban az ifjúság kapcsán pedig már többször beszéltünk és egyetértettünk a szakbizottságban abban, hogy a program, a kezdeményezés célkitűzése tiszteletre mértő, de nem szabad, hogy oda vezessen, hogy mindaz, ami ma a képzés, szakképzés terén sikeres program, az nem szabad javítani kvázi óriási egy, egy nagy egység, vagy, vagy azonos terméket csinálni belőle, hiszen ha így fogalmazom, akkor vannak márka termékeink Európában, amiket nem szabad felhigítani, vagy összemosni másokkal. Nagyon fontos, hogy ezt is bevegyük. Köszönöm szépen, Bagúr. Köszönöm a szót, igen, tisztelt elnökasszony, tisztelt bizottság. <clears throat> Ha a finn-magyar antropológiai kapcsolatokra gondolok, akkor nekem is most daloknak kellene, hogy eh, eszembe jussanak. És mivel úgy gondolom, hogy a 9-es és a 10-es napi rendi pont az azért perspektívájában összefügg, eh, ezért eh, szeretnék arra rámutatni, hogy tulajdonképpen az elkövetkező 25 év eh, egyik legfontosabb kérdéskörét tárgyalja mind a két napi rendi pont, és a kettő egymással szorosan összefügg. Hiszen, hogyha ebben a bizottságban is többször megfogalmazott úgynevezett eh, európai álomról, vagy eh, csak az Európai Parlamentnek az együtt a sokféleségben szlogenjéről beszélünk, akkor ez a két kérdéskör abszolút szerintem összefügg. Eh, ha a daloknál maradunk, akkor nekem Madonnának a Papa ne prédikálj című dala jutott az eszembe, hiszen eh, a tízes napirendi pontot, az ifjúsági kérdéskört azt eh, nem fogjuk tudni a fiatalok nélkül, a fiatalok véleménye nélkül végig tárgyalni, hiszen a fiatalok azért hajlamosak arra, hogy egyfajta dacos ellenállásba álljanak bele akkor, amikor tőlük idősebb korosztály próbálja nekik megmondani azt, hogy mi a jó. És hogyha itt végignézek a bizottsági tagokon, akkor nyilván a tízes napirendi pont életkori sajátosságokból is sokkal közelebb áll hozzájuk, de arra nagyon-nagyon vigyáznunk kell, hogy a fiataloknak a véleménye nélkül ilyen napirendi pontot ne tárgyaljunk. Ezért én arra gondolok, hogy elsősorban nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalokban rejlő potenciál felszabadítása helyett valamilyen más szót használjunk, hiszen a potenciálnak a kiaknázásáról tárgyalunk tulajdonképpen, ezért akár támogatásról, akár segítségről, akár valami más szóról tudunk beszélni, akkor sokkal életszerűbbnek, sokkal fontosabbnak tartom. Ezért majd eh, annak idején valószínűleg erre módosító indítványt is eh, fogok tenni. Abszolút eh, egyetértek egyébként az előttem szólókkal, és szívből gratulálok Zver úrnak a munkájához és véleményéhez, hiszen nagyon-nagyon fontos ez a témakör, és ebben ami a mobilitásról és a bolonyai folyamatról elhangzott, az például az én támogatásomat abszolút bírja. Még egy utolsó momentumra szeretném eh, felhívni a figyelmet, az pedig itt a bizottságban is sokszor eh, hangoztatott Erasmus program. Én úgy gondolom, hogy ennek a napirendi pontnak ez egy szerves része lehet, különös tekintettel arra, hogy nem olyan régen pont ez a bizottság beszélgetett arról, hogy az Erasmus programot esetleg ki lehetne teljesíteni egy úgynevezett sport Erasmus programmal. Azt gondolom, hogy az eddig elhangzott kérdések közül néhányra például ez választathat. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Mark. Köszönöm szépen, Markus Koreán. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet mondok Zver kollégának ezért az első mm, kezdeményezésért, első változatért, amelyiknek révén alapot teremtett ahhoz, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Nem tudom, hogy szívesség volt-e, hogy megbíztuk ezzel az anyaggal, mert ez egy nagyon fontos probléma, ugyanakkor nagyon kemény probléma, nehéz megoldásokat találni. Nincs egy megfelelő költségvetési háttér ennek, háttér ennek úgy, hogy az, hogy megfelelően tudjuk működtetni, meg kell érteni, hogy milyen módon tudjuk ezt a kezdeményezést konkretizálni az Európa Unión belül. Nos, azt mondjuk, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amely támpontot jelent, és azért vagyunk itt, hogy bizonyos ötletekkel gazdagítsuk ezt az anyagot. Egy olyan keretprogram, egy olyan keretprogramról lenne szó, amelyik magában foglal más programokat figyelembe vesz, más fiatalokkal foglalkozó kezdeményezéseket, programokat, ugyanakkor oda kell figyelni arra, hogy milyen költségvetési hátteret fogunk felhasználni, milyen módon tudunk erre anyagi forrásokat vagy átcsoportosítani, vagy újakat felelni. Én a bizottsági jelentésben a jövő évre vonatkozóan, amelyik a fiatalokkal foglalkozik, nem találtam semmilyen forrást, és ezért úgy gondolom, hogy mindig, hogy érdemes megérteni ennél az eszmecserénél, hogy megértsük, hogy milyen erőt akarunk adni a Youth on the Move programok, mozgásban az ifjúság kezdeményezésnek az összes többi már futó program mellett. Párhuzamosan fog haladni, vagy azokat erősíteni fogja, ez majd kiderül, ezért vagyunk itt, és ezért a kell, szükséges, hogy mindenki kifejtse a véleményét. Figyelembe kell venni, hogy jelenleg egy válságidőszakot élünk, és ezért nagyon fontos, hogy még tovább erősítjük a fiatalok támogatását, főleg azoknál, akik elsőként eh, először kerülnek ki a munka eh, világába. A fiatalok világa nem csak a munkához, az első munkához jutók világát jelenteni, más vonatkozások vannak, de ez Zver kollega nagyon jól tudja, biztos vagyok abban, hogy nagyon jól fog ezen dolgozni, nagyon elmélyültem, mint ahogy eddig is, úgyhogy úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy a továbbiakban is ezt még cseréljünk ezen a témában is. Köszönöm, Márka. Az utolsó pedig McLaughlin Thank you. Köszönöm. Realisztikusan kell megközelíteni ezt a kérdést. Ugye a gazdasági aspektusból is. A prioritásokra kell koncentrálnunk, tehát nem hiszem, hogy 40%-os egyetemi végzettséget kitűzni szerintem ez nem fog működni talán inkább a rugalmas tanulásra kéne oda e, figyelni, illetve a szakoktatás e, e, átjárhatóságára, hogy az egyikből a másik típusú képzést kaphassanak az emberek, illetve a munkahelyi képzésre is oda kellene figyelnünk. Ezek, ezek is fontos értékek. Thank you very much. Ich möchte auch was dazu sagen. Köszönöm szépen, hadd mondjak én is hozzá valamit. McLaughlin asszonya kapcsolatban. Tegnap volt a szakképzés a napi renden, és mindannyian egyetértettünk abban, hogy a szakképzésnek nagyobb szerepet kell kapnia, mert nem lehet az, hogy 40%-a a gyerekeknek, vagy a fiataloknak egyetemi végzettséggel rendelkezzen. Nem biztos, hogy megtehetik, és nem biztos, hogy akarják. Ezért nem akarjuk a bizottsággal ellentétben, hogy 40% pusztán a felsőfokú végzettség, hanem mi azt mondjuk, hogy felsőfokú végzettség vagy ekvivalens valami más, tehát magasabb szintű szakképzés. A szakképzésnél ugye azt mondtuk, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell arra fektetnünk, hogy ezt a területet felértékeljük, hogy az emberek akkor is szívesen jöjjenek ilyen területre, szakképzési területre, még ha érettségiük van. Egyszerűen azért, mert eh, sokkal több ilyen végzettségűre van a való világban szükség, mint ahogy elképzelik. Tehát a 40%-ra azt mondom, hogy jó végzettség, eh, felsőfokú végzettség, vagy valami hasonló. Ami pedig a besorolás, eh, Kamerébert asszony említette az előbb. Csodálkoznék, hogyha a bizottság azt merészelni, hogy olyan lenne a besorolás, ahogy azt Kamerébert asszony mondta, eh, ez csak bukás lehetne. A bizottság, és igazából két évvel ezelőtt Velis Vasilió asszony elődjének is megmondtam, hogy lehet besorolás, de le, legyen egy olyan portál, ahol a diákok megtalálhatnák, hogy mit, hol tanulhatnak. Ezt meg lehetne csinálni, ezt a portált, de, a, de nagyon ellenezném azt, ha bárki merészelne egy ilyen besorolást. A besorolás önmagában Németországban is gyalázat. Én, ha egyetem lennék, nem engedném ezt meg. Úgyhogy éppen ezért ebben a nagy Európai Unióban nem lehet Romániától Portugáliáig egy besorolás, ez vicc. Nem lehet így felfogni a besorolást, rosszul értették, és a bizottság pedig ö, készüljön arra fel, hogy ezt így nem fogadjuk el. Éfjúság. Bagó kollega, kedves bagó kollega, így van, igaza van, én sem tartozom a fiatalsághoz, beismerem, de ez nem jelenti azt, hogy ne foglalkozhatnék ezzel a kérdéssel. Vannak gyerekeim, unokáim, és tudom, hogy mi hiányzik. Éppen ezért a mi feladatunk az, hogy jó politikát állítsunk össze, de meghallgassuk a fiatalokat. Az ifjúsági fórumot mindig meghallgatjuk. Ez a bizottságnak eh, a pandanya, hogy, vagy együttműködő partnere minden ifjúsági javaslatát, az ifjúsági fórum javaslatát meghallgatják. Úgyhogy igazából is e területen engedjük, hogy fiatalság hangját hallgatja, hallassa. A következő pedig a mozgásban az ifjúság. Valóban zászlós hajó program, ez szépen is hangzik, de nem tudom, hogy ez a zászlós hajó hogyan fog majd kifutni. Egyelőre még a száraz dokban van, és nem tud sehol vízre kerülni sem. Úgyhogy az a probléma, hogy azt se tudjuk, hogy mi van a zászlós hajóban. Ez nem program. Azt mondtuk, hogy nem szabad, hogy program legyen, mert már vannak programok, olyanok, amiket ismernek, az Erasmus, Comenius, Grundvig, ezek mind programok, amiket már ismernek, amik folyamatban vannak, és a az if, a mozgásban az is, ifjúság egy olyan gondolat, amelynek támogatnia kéne ezeket a programokat, nagyobb jelentőséget adni nekik. Határozottan figyelmeztetem a bizottságot arra, hogy most nehogy öm, hátulról szembe támadva aztán egy nagy programot csináljon ebből, ezt határozottan ellenezzük azt elfogadjuk, hogy a bizottság programjában, a több éves programban semmit nem látunk ebből. Hova tűntek? Nem lehet azt mondani, hogy egyszerűen meg sem említik a programot azért, mert nem tudjuk, hogy mennyi pénzt fogunk rá kapni ez, ez ugye azt jelenteni, hogy valami olyasmit csinálnak, amiről nagyon jól tudják eleve, hogy mi nem fogjuk támogatni. Úgyhogy a bizottság képviselőjét kérem, hogy továbbítsa a legfelsőbb szintre, hogy ez a szakbizottság nem fogja azokat a programokat, nem fog egy olyan programot támogatni, amely a mi sikeres, évek óta sikeres programjainkat tönkreteszi. Ezt sem én, sem senkit nem fogja támogatni. Ezt tavaly is mondtuk, jövőre is ezt mondjuk. Azt kérem a bizottságtól, hogy most már szedje össze magát, és teljesen mindegy, hogy nem tudjuk, hogy mennyi pénzt fogunk kapni a következő több éves programba, vagy egyáltalán kapunk-e pénzt, de hogy már most adja föl azt, hogy erről beszéljen. Mert így tulajdonképpen a tanácsnak eleve a, elé tálcán kínálja azt az érvet, hogy nem is kell nekünk pénz. Majd itt egy picit támogatunk, ott egy picit nem. Mi struktúráltan akarjuk tudni, hogy mennyit kap az Erasmus, a Comenius, a Leonardo, a Grundig, az, hogy közötte milyen lehetőség van az együttműködésre, az egy másik dolog. De most már nem mondjuk azt, hogy erről lemondunk nagyon, nagyon gyanakodó vagyok, senkiden nem hiszek, senkinek nem hiszek, már sem a bizottságnak, senkinek, mert azt látom, hogy a bizottság már előre olyan dolgokat csinál, amiket én el se tudok fogadni. A kolléganővel, Herc asszonynal kiválóan együttműködünk, de a bizottság akar-e ezek után még bármit mondani? Nem, hát igen. De, na, ki akar szót kérni ezek után? Merészkedik rá? Okay, thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Mindenkit köszöntök. Nagyon érdekes kérdések merülnek itt fel. Nos, először ugye zászlóshajó eh, kezdeményezésről van szó, a 2020-as stratégián belül, tehát nagyon fontos ez a képzés, illetve a foglalkoztatás <clears throat> szempontjából, hiszen ezt mutatja, a, hogy egy zászlós hajóvá neveztük ezt ki. Világos, hogy itt egy stratégiáról van szó, amelyben kezdeményezések vannak, amelyeknek egy része már belet mutatva, de a nagyobb része még várat magára. Ezek tevékenységek, kulcsfontosságú tevékenységek, de vannak olyanok, amelyeket megerősítünk, és inkább a végrehajtásukat próbáljuk ö, serkenteni. Nem szabad elfelejtkeznünk, hogy ez egy politikai, stratégiai kalendárium elsősorban az ifjúság javára. Nem akarunk mindenféle oktatási ö, agendának megfelelni. Itt most a fiatalokra koncentrálunk. Ezzel kapcsolatban az egyik erőssége ennek az agendának, hogy nem csak az oktatást, képzést, vesszük ebbe bele, hanem hogy mi történik velük, miután lediplomáztak, elvégezték az iskoláikat, hogyan fogják megtalálni a helyüket a, <clears throat> a munkaerőpiacon. Ez szerintem ennek a kezdeményezésnek az egyik fő erőssége. Nem csak ebben a kezdeményezésben, hanem a 2020-as stratégiában és egyéb, és egyéb bizottsági és tanácsi kötelezettségvállalásban találkozunk a tanulás mobilitás iránti elkötelezettségünkkel, és a reformokkal, oktatási képzési reformokkal nagyon sok tevékenység, fellépés támogatja ezeket a reformokat. Az például jutalok itt a különféle programokra, de ezen kívül a Youth in Action, az Erasmus Mundus, és akár finanszírozhatunk a szociális alapból is. Tehát több ö, finanszírozási eszköz áll rendelkezésünkre. Külön a Youth on the Move ö, kezdeményezéshez ö, csatlakoznak ezek mind. Na most azt is megjegyezném, hogy a Youth on the Move, tehát az ifjúság mozgásban nem az egész világot öleli fel, hanem kiegészít egyéb stratégiai kereteket, amelyeket már a miniszterek 2009-ben jóvá hagytak. Például az együttműködés témakörében <clears throat> aminek alapján folytatjuk gyakorlatilag az együttműködést, de a ifjúság mozgásban nem lesz kihatással ezekre az egyéb ö, stratégiai programokra. Itt elsősorban a, az ifjúságot érő kihívásokra akartunk koncentrálni. Remélem, hogy ez bizonyos kérdésekre választad. Visszatérve a finanszírozásra, azt mondanám el, ugye tudják, hogy ez egy nagyon fontos periódusban vagyunk, hogy a következő generációs programokra mennyi pénzt tudunk előteremteni. Egyébként itt egy nyilvános konzultáció is folyt az összes program tekintetében, amely 2014-től indul, az ifjúság, a Youth in Action, illetve az tanulás tanulásprogramot is figyelembe kell venni, mivel a konzultáció két napja zárult le, igen sok választ kaptunk, több mint ezret különféle érdekelt felektől, kormányszervektől, különböző szintekről, érdekelt felekről, illetve még magánszemélyektől is. Ez fontos számunkra, tehát, hogy így egy javaslatot tudjunk létrehozni a következő generációs programok szempontjából a jövő év második szemeszterében. Tehát a Youth on the Move az egy stratégia, a megbeszélés alapján konkrétabb célkitűzéseket fogunk belevenni a stratégiába, Na most tehát a mobilitás mellett ugye elköteleztük magunkat, és ennek megfelelően a finanszírozást is növelhetjük, de nem tudjuk, ugye a nagy célkitűzéseket hogyan lehet elérni több pénz nélkül. Tudjuk, hogy a futó programok is nagyon sikeresek, tehát miért ne tudnánk plusz forrásokat biztosítani ezekre. Most pedig <clears throat> egyéb kérdésekre is rátérnék. Felmerült itt az a kétség vagy agály a, a egyetemek rangsorolásában. Lehet, hogy a ranking, tehát rangsorolás nem túl szerencsés kifejezés. A célunk inkább az, hogy egy felhasználó barát eszközt készítsünk, amely alapján egy diák megtudja, hogy mit hol tanuljon, és segítsen maguknak az egyetemeknek is, hogy partner szervezeteket találjanak más orsz, országokban együttműködés céljából. Tehát a lényeg itt a felhasználó barátság, és el akarok el akarunk szakadni attól a hagyományos ligatáblázatokból, ahol elsősorban ugye az egyetemeknek a, a kutatási ö, eredményeit vették figyelembe hanem nagyon fontos, hogy milyen az oktatás minősége, ez gyakran elfelejtkeznek, azután a tudás átadás, transfer, a nemzetközi internacionalizáció, illetve a regionális tevékenység. Ezeket is figyelembe szeretnénk venni eme eszköz megalkotásában, és mindenki a saját ízlése, illetve kívánalmai szerint használhatná ezt a táblázatot, illetve ezt az eszközt. Akár intézmény valaki, akár pedig egy egyetemre aspiráló fiatal. Ami pedig a benchmarkingot ír, illeti, és ez a 40%-os diplomás arány, ez egy nagyon fontos benchmark, nem azt jelenti, hogy a szakoktatásra, képzésre nem figyelünk oda, azt hiszem ez a közleményből is nyilvánvaló, hiszen ott is hangsúlyosan e, foglalkozunk arral, hogy a, a szakképzés és oktatás minőségét és mennyiségét szeretnénk emelni, de akkor is örülünk, hogy megvan ez a 40 os e, érték, ez a benchmark, és Ugye plusz 15 millió állásról van itt szó, tehát ez az összes álláshelyek 35%-a, amelyek magas szintű képzést igényelnek, viszont összesen 50% fog igényelni középfokú oktatási végzettséget, tehát a kettőt összeadjuk, óriási szám jön ki. Köszönöm szépen. You are, you are not doing a ranking hogyha ezt valóban így látják, tehát nem besorolásról van szó, akkor találjanak neki egy másik nevet. Ez nem egy bonyolult dolog, és akkor teljesen támogni fog, támogatni fogadjuk őket. A, por, legyen meg a portál, felhasználóbarát, ezzel nincs semmi baj, de hogyha azt mondja, hogy besorolás, az besorolás. Mi meg a besorolást nem te, szeretjük. És hogyha azt mondják, hogy van konzultáció az Erasmus, Grundvik, Roménius, stb. stb. stb. a kultúráról, stb. Jó, ez igaz, de a munkaprogramban ez nincs benne, és miért nem? Most nem kell válaszolnia. Egyszerűen csinálja a munkáját, tudom, hogy önökre is nyomás nehezedik, de nagyon nagy elégedettségre adna számot, hogyha azt a választ adta volna, amit én ha szerettem volna hallani, de hát igazából eléggé félünk ettől. Ön ugye azt mondja, hogy pénzre van szükség a programokhoz, mi mindannyian attól tartunk, hogy nem lesz elég pénz, elég forrás, és ez a probléma, úgy gondolom, hogy ez van a szakbizottságunk hozzáállása, viselkedése mögött, de talán megérti. Köszönjük persze az erőfeszítéseket, hogy megpróbálja elmondani, hogy mi, mi az önök felfogása. A bizottságtól valaki más még? Legyen szíves. De valami újat talán, jó? Jó napot kívánok, elnök asszony! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! A foglalkoztatási szakbizottságból jöttem, Krisztiána Besztének hívnak, és a foglalkoztatási résszel foglalkozom e kezdeményezésben. Nos, a kollégák a foglalkoztatási bizottságban részletesebben fogják ezt a kérdést megvizsgálni, úgyhogy én igazából részletekre most nem térek ki, csak néhány általánosabb megjegyzésem lenne hogy hozzászóljak én is az önök benyomásához e kezdeményezésről. Ahogy a kollega nem mondta, ez nem program. Az ászlóshajó kezdeményezések azt kell, hogy megmutassák, amire Európának szüksége van a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Hogy az ön képéhez csatlakozva, hogy a hajó a szárazdokban van, valóban 5 millió 25 évnél fiatalabb van, akik nem találnak a munkaerőpiacon munkát. Ez egy ez a szám egy év recesszió alatt 25%-kal növekedett. Tehát korábban is 4 millió fiatal munkanélküli volt, most már 5. Azt is tudjuk azonban, hogy lassan ugye megint elindult a növekedés Európában átlagosan, hogyha megnézzük a legutóbbi adatokat. De ugye felmerül a kérdés, hogy hány új munkahelyet tudunk a növekedési időszakban teremteni és nem tűnik úgy, hogy most nagyon, hogy egy olyan helyreállás lenne, ami gazdag munkahelyekben. Mindent meg kell tennünk Európában azért, hogy a fiatalokat a lehető legjobban képe, képezzük a jövőre, hogy a jövőben a munkaerőpiacra integrálódhassanak. Ez az egyik lényeges pontja a, szak, a foglalkoztatás politika szempontjából és a bizottság szempontjából, hogy megmutassuk azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a fiatalok meg tudják ezt az átmenetet tenni a képzésből a munkaerőpiacra, hogy át tudjanak térni. És ebben az átmenetben határozott hangsúlyokat kell tennünk. Hogyha megnézzük a, az iskolából kimaradók számát, ugye 20 százalék, az alacsonyan képzettek, az is, a, és különösen ugye ez, őket érinti a munkanélküliség, tehát akik kimaradnak az iskolából, vagy nagyon alacsony a végzettségük. Ezzel kell a programmal foglalkozni. Aztán, hogy miért nincs több éves ifjúsági program, hát természetesen vannak az Európai Szociális Alapban források, eszközök, és a tagállamok a fiatalok számára megfelelő programokat tudnak ezekkel elindítani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tudjuk, hogy ez nem program. És el is akartuk kerülni azt, hogy program legyen belőle. Csak nem vagyok biztos abban, hogy ez sikerült. Mert a programokról nem szól a munkaprogram. Az Erasmus nem említi meg, semmit nem említ meg, a Leonardot sem említi meg, és ez a zászlós hajó önmagában ott a háttérben, mint motor, nem elegendő. Nem elég, hogyha nincsen eszközöm ahhoz, hogy dolgozzam, úgyhogy még egyszer jelezzük. Támogatjuk a gondolatot, és hogyha ez tényleg lángra gyújt, hogy a nemzetállamokban az embereket, a felelőseket olyan felismerésekhez viszi, akiknek még ez nincsen e, ilyen felismerése meg általában a képzés, oktatás, szakképzés terén, akkor nagyon jó lenne, de kétségeim vannak és az iskolából kimaradók problémája szerintem is nagy, de ez még e, de ez még nem jelenti azt, hogy ők a 40%-os felsőfokú végzettség köré kell majd, hogy kerüljenek. Foglalkozunk azokkal, akiknek van végzettsége, nekik kellene már először szakképzést garantálnunk, hogy olyat, ami nekik megfelelő, amit meg tudnak csinálni. Hát vannak olyanok, akik nem mennek az egyetemre, aki kimarad az iskolából, nem megy az egyetemre. Ezért mondjuk, hogy jobb szakképzési rendszerre van szükség, és erre vannak példák. Miért van az, hogy annak ellenére, hogy Németországban ugyanolyan volt a válság, mint másút, nálunk mégis alacsony az ifjúsági munkanélküliség. A 20-30 százalékos munkanélküliség az ifjúság körében van is előfordul néhány ország, más országokban. Mi azok, hogy nálunk csak tíz alatt van? Kell, hogy legyen oka ennek. Valószínűleg azért, mert az, ott, ahol 20-30 százalékot nem kezelik helyesen a, a szakképzést. Nekünk, ahol alacsony a munkanél, az ifjúsági munkanélküliség arány, az ifjú, a legjobb gyakorlatokat át kell adni. Az előadónak adom meg még egyszer a szót. Ampak rad bi se navezal ravno na to zádni, kár ste povedali. Köszönöm, nagyon rövid leszek, de hadd térjek arra vissza, amit mondott. Való igaz. Németországban, Ausztráliában ugye létezik a duális szakképzési rendszer. És ez a rendszer segíti a munkaerőpiacra való belépést. Ez így van. A, a diákokat a tanulásra párhuzamosan szakmában is képzik, megszerzik a munkához szükséges készségeket. De van egy másik szempontja is ennek ha például a fiatalokat a tovább képezzük, tehát a munka közben képezzük, hogy szakosodjanak, és nincsenek meg az általános készségei. Tehát, hogyha hiányzik az általános oktatás, akkor ezeknek a fiataloknak igen nehéz lesz majd más munkát találni, akkor, hogyha az első munkahelyükről kikerülnek, mert nincs meg az általános képzettségük. Tehát mindig meg kell találni az egyensúlyt az általános képességek, amelyeket az oktatási rendszer kínál, és a szak képességes vagy szakosodott képességek között, amit a, a szakoktatás kell, hogy megadjon. A német rendszer ezért nagyon jó, nagyon hatékony. Az első munkát keresők közében, körében Németországban a legalacsonyabb a munkanélküliség, de ennek nyilvánvalóan vannak további kihatásai. Még egy dolog, ami a 40%-ot illeti. Tehát, hogy a, a fiatalok 40%-a felsőfokú végzettséggel legyen benne. Ez az EU 2020-as stratégiájában benne van, ezt nem más valaki találta fel. De hogyha megnézzük, amit az elnök is mondott, tehát hogy az elnökünk, tehát hogy 30% legyen felsőfokú végzettség vagy ekvivalens végzettség, akkor az már e, elérhető. Japánban 50% a fiatalok, egyetemi végzettségű fiatalok aránya, másod 40%, de ezekben az országokban a az oktatási beruházás, ráfordítás is eh, legalább háromszor akkora, és ezeket a ráfordításokat a magánvállalatok, magánforrások, magánalapok biztosítják. Köszönöm minden esetre mindenkinek a hozzászólását, megpróbálom ezeket majd eh, felvenni a jelentésben, megpróbálok együttműködni önökkel, és megpróbálom, ahogy mondtam, ezeket a megjegyzéseket eh, a legmesszebb menőkig figyelembe venni. Most tudom, hogy miről van szó és tudjuk azt is, hogy nem, a, nem más programokkal való tisztességtelen versenyt akarunk elindítani, hanem ez a program valami újat jelentene, és mindannyian csak azt kívánhatjuk, hogy Európában a stratégiát mielőbb megvalósítsuk. Szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy vegyen részt a januári megbeszélésen is majd, ahol majd újra tárgyalhatunk. Köszönöm. Az elnök asszonynak nincs mikrofon. Nos, egy második, valóban lesz egy második eszmecsere majd a, a jelentést a tervezetről, és aztán áprilisban kerül a plenárisra. A 11-es naprendi pont a korai vagy kisgyerekkori ö, oktatás az Európai Unióban, Hannibal asszony. Hmm. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legutóbbi vitára utalva azzal indítanék, hogy nem gondolom, hogy ebből a közeljövőben egy program alakulna ki, és eh, ugye attól is tartok, hogy túl sok zászlós hajót akarunk elindítani, <clears throat> hanem kezdjünk el komolyan gondolkozni ezzel kapcsolatban, eh, mert ugye itt felmerült a lemorzsolódó kérdése, tehát, hogy a fiatal korban e, rengeteget lehetne tenni az irányban, hogy kora ifjúságban ne e, morzsolódjanak le a tanulók. Ezért lenne jó, hogy legalábbis kezdjünk el foglalkozni ezzel a témával. Nem is akarok túl ragozni ezt a témát, hanem ezekkel kéne foglalkozni. És ahogy az oktatás egyéb területein is, ugye beszéltünk már sok mindenről, a korai tanulási évek tradíciói nagyon változatosak a különféle országokban. A, a kurikulum, a, azután a tanítás minősége, és hogy központi finanszírozás vagy lokális finanszírozás kérdésében is hatalmas a sokféleség, és nem, természetesen nem is jó egy, egy uniformizált megoldáshoz ragaszkodni. De mégis egy európai keretet kellene, közös értékeken alapuló keretet kellene kialakítani a korai oktatás, tehát a mondjuk azt, hogy az elemi iskolai oktatásra nézve, nem akarom megváltoztatni azt, hogy így vagy úgy szervezik meg a első néhány év oktatását a különféle tagországokban, hanem inkább ezt a közös keretet szorgalmaznánk. Mielőtt a részletekre áttérnék, elmondanám, hogy ebben a jelentésben körülbelül a hat éves kortól kezdődő időszakra térek ki. Nem mindenütt egyforma a, az iskola érettségi idő, tudom én Angliában 5 és féltől, tudom hétig. Tehát körülbelül 6 év az átlag, de nyilvánvalóan minden tagország meghatározhatja pontosabban ezt a kort. A tanács és a bizottság ugye ki mondja, hogy a három évtől a kötelező az iskola kezdési évig a gyereke 90%-a valamilyen óvodai ellátást kell, hogy kapjon, de nyilván, hogy ez összefügg a gazdasággal, illetve a foglalkoztatás kérdésével. De nyilván oda kell figyelnünk, hogy mi az, ami a gyermeknek a legjobb. Tehát ez egy duális megközelítés, hogy mi jó a gyereknek, illetve mi jó a munkaerőpiacnak. Tehát a barcelonai tanács megközelítése elsősorban a munkaerőpiaci megközelítés volt, és elsősorban arról volt szó, hogy adjuk meg a egyenlő munkalehetőséget a nők számára is. De ezen túl kell ö, tekintenünk, vagy lépnünk, sokkal szélesebb ö, kontextusban kell kezelni ezt a, a korai ö, iskolába járás kérdését. A teljes társadalmi kérdéskört át kell tekintenék. Természetes, hogy itt vannak komoly gazdasági haszna is ennek a kérdéskörnek. Különösen fontos ez a válságos időkben. És nagy kár, hogy amikor a gazdasági hozadékáról beszélünk annak, hogy mit jelentenek ugye a korai oktatási évek. Nos, ne felejtsük el, hogy sokkal olcsóbb a kisgyerekeket tanítani, mint a másodlagos, harmadlagos oktatási szektorban. És ennek ellenére nem olyan egyszerű a hozzáféréshoz, mint ahogy kellene. Na most a gyermek ellátásról szól 1996-os dokumentum megmondja, hogy legalább a GDP 1%-át be kell fektetni a korai tanít oktatásba, és összesen 5 ö, tagállam ö, közelíti meg ezt az 1%-ot. Tehát a 27-ből 5 ö, legalábbis a jelenlegi ö, adatokat figyelembe véve nagyon szegényes eredmény, és szeretném, szeretném kimutatni, hogy hatalmas megtérüléssel jár a korai tanulásba fektetett pénz, sokkal inkább, mint a pénz, amit a későbbi fázisokba fektetünk bele, tehát nagyon fontos kihatása van a korai éveknek, a korábbi alkalmazhatóság kérdésére, a lemorzsolódásra. Tehát ne felejtsük el, ez egy olyan befektetés, amely sokszorosan megtérül. Ezért fontos tanulmányozni ezt a kérdéskört. És ö, nem luxus a fiatalkori, gyermekkori tanítás, oktatás, mert nagy fontossága van a gyermekek kiszolgálásának, a gyermekszolgáltatásoknak ebben az életkorban, de persze ez egy hosszú távú folyamat, amelyet végre el kell kezdenünk körüljárni, és nagyon mélyre ható gazdasági eredményei lesznek ezeknek a kezdeményezéseknek. Tudom, hogy ez nem egy nyilvánvaló és könnyen támogatandó vagy támogatható felvetés ilyen szűkös időkben, de mégis azt mondom, hogy Fontos lenne, hogy a szakbizottságunk komolyan odafigyeljen, tekintettel a gazdasági megtérülése is. A gyermek központúan kell kezelni ezt a kérdést. Kritikus problémákat, kihívásokat kell azonosítani a fiatalkorú oktatással kapcsolatban ez egy munka folyamat, amelyet nagyon nyílt szellemben kell folytatni. Nyilván a legjobb kutatási tapasztalatokra és egyéb legjobb gyakorlatokra nagyon oda kell figyelnünk. Um, and it, it really, um, we do, and we have Sokat beszéltünk már a bizottságunkban, hogy hogy hatalmas potenciál és kreativitás rejlik az, a gyermekekben, hogy kifejezzék saját magukat. És e, de ezt úgy kell lefordítani, hogy ez megkapja maga megfelelő helyét az oktatáson belül is, az oktatási környezetben, de rá kell mutatnom, hogy a nullatal három tal évig tartó időszak abszolút kritikus az eh, személyiség fejlődés szempontjából, mint a kognitív fejlődés, az agyi fejlődés, a nyelvel sajátítás, a gyakorlati készségek, a fizikai készség szempontjából, és ez mind fontos a jövőnk szempontjából. És persze az élethosszig tartó tanulásnak is ez a, a gyökere, és ez összefüggésben van a Lisszaboni célkitűzésekkel is. Tehát a korai tanítás, tanulás a Lisszaboni célok elérésének is a záloga. És talán meg kéne célozni a szegény családokat, a kockázattal élő, vagy egyéb hátrányokkal élő családokat, mert nagyon sok tagállamban ugye egyre több az úgynevezett gyermekcentrum, vagy bébicentrum, de ezek közül igen sok meglehetősen drága mulatság a szűk számára, tehát ezt hozzáférhetővé kellene tenni azoknak is, akik jelenleg nem engedhetik meg maguknak. Itt ugye az oktatás, tanítást, a család segítéssel, anya segítéssel, gyermekgondozással elegyíteni kell, és e, e, ilyen szemüvegen át kellene ezt tekinteni az egyes tagországokban, hiszen úgy tűnik, hogy a korai évek kognitív fejlődését, mint egy kicsit figyelmen kívül hagynánk, valahogy, valahogy megfeledkeztünk ennek a hihetetlenül fontos életkornak a szerepéről. Tehát mindezzel foglalkoznunk kellene, meg kell nyitnunk a korai gyermek gondozás, fejlesztés, oktatásnak a kérdéskörét, és a legjobb gyakorlatokat ugye ki kell cserélnünk, és ha nem is azonnal, de valamikor a jövőben ezt a gondolatot, hogy, hogy a legjobb gyakorlatokat és a legjobb ötleteket kicseréljük, ennek segítségével a korai életkort, hogy úgy mondjam, a reflektorfénybe tudnák állítani, Fontos, hogy az ezzel foglalkozó profik utazhassanak Európa különböző országaiban, hogy így egymás tapasztalatára építve egy koherensebb keretet tudjunk létrehozni EU-s szinten. Nem úgy gondolok erre, mint egy konkrét program, amely konkrét finanszírozást igényel jelen pillanatban, de inkább úgy, mint egy nagyon fontos napirendi pontunk, amelyekről meg kell nyitnunk a vitát, hogy minden gyerek az EU-ban már a korai tanítás élvezhesse. Hannibal asszony, köszönöm szépen. Megadom a szót a képviselőknek. Ja. Köszönöm Köszönöm szépen. Miközben hallottuk Hannibal asszonyt, egy sor dologra gondolkodtam, amikor, amiről is beszéltünk, képzés ismeret, egy sor elmélet van, amely kérinti a gyermekek nullától három év, háromtól ötig háromtól hatig éves korig a fejlődésben, az oktatásban. Ez egy nagyon fontos életkor, ugyanis utána az oktatás sokkal nehezebb. Ezeket az elméleteket tehát tudomásul kell venni, és érdemes ezekre odafigyelni. Úgy gondolom, az a legfontosabb, hogy a gyermekeket szeretetben és gondoskodásban neveljük föl ugyanis egy rossz oktatást kiavítani később nagyon nehéz, főleg amikor az időskorba, illetve felnőtt korba lépnek. Ezért nagyon fontos az, hogy a tanulás a legkorábbi szakasztól elinduljon. Nem tudom, hogy túl liberális-e ez az álláspont, amit kifejtek, de úgy vélem, hogy mindig univerzális értékek, humán értékek szerint keresztény értékek alapján kell felnevelni a gyermekeket. Ez azt jelenti, hogy ezáltal tudunk egy különleges értéket nyújtani mindenkinek, függetlenül a korától. Amikor elolvasom ezt a jelentést az Európai Uniótól, az a benyomásom, hogy hogy a megközelítésünk igazán furcsa az életről. De amikor elolvassuk az Európai Uniónak a jelentését, akkor egy teljesen más képet kapunk az életről, teljesen más látunk, mint amit a valóságban. A Lisszaboni stratégiáról van itt szó, és a 2020-as stratégiáról, de figyelembe kell venni, hogy itt egy gyermek életéről, egy születésről van szó. Tehát ez valami különleges, valami egyedi dolog. Én úgy vélem, hogy minden gyermeknek megvan a joga ahhoz, hogy méltó életet éljen. A gyermekek nem azért születnek, hogy növeljék a GDP-nket, azért születnek a gyerekek, hogy éljenek, hogy boldogan éljenek. Lapsen pitää saada olla myös lapsi. Ja me emme úgy gondolom, hogy a gyereknek lehetőséget kell adni arra, hogy gyermek lehessen. Nem szabad ezt persze határozatokkal el, előírni, de minden gyereknek joga van a gyerekkorhoz. Talán sokan úgy gondolják, hogy az én gyerekeimnek rossz élete volt, mert én voltam otthon velük, a, a feleségem akkor éppen még tanult, és én otthonról tanítottam, de nekem életem legszebb öt éve volt. Nyilvánvalóan más körülmények voltak talán, akkor nem mindenki engedheti meg magának, hogy otthon maradhasson a gyerekekkel, de én ebben a rendszerben hiszek, és a PISA, eredm- a PISA vizsgálat eredménye ezt támasztotta alá, hiszen a 7 éves korban elkezdett oktatásunkkal jó eredményeket értünk el. Most persze leállok azzal, hogy Finnországot agyon dicsérjem, nálunk is vannak hiányosságok, de a gyereknek megvan a jog ahhoz, hogy gyerek maradjon, játszon, sok mindent kapjon, szeretetet, de korlátok között maradjon. Úgy gondolom, hogy vissza kellene térnünk a gondolkodásunk alapjához, ahol, és meg kellene érteni, hogy mennyire csodálatos és mennyire egyedülálló az emberi élet. Végig kellene gondolnunk azokat a lehetőségeket, feltételeket, amelyek között a szülők mindig szülők maradhatnak, mégpedig úgy, hogy lehetőségeket biztosítsanak saját gyermekeik számára, ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet építhessenek ki maguknak. Elnök asszony, ez a legkedvencebb témám, lehet, hogy egy kicsit prédikáltam, és már jobb is, hogyha abba hagyom, de azt mondom azért mégis, hogy hangsúlyozzuk ki, hogy hagyjuk, hogy a gyermekek gyerekek maradjanak. Teremtsünk olyan helyzetet, amelyben a gyermek szeretetet és korlátok között élhet egyensúlyozott formában. Ne legyünk túl szigorúak, ne próbáljuk meg irányítani, struktúrálni az életünket. Jobb is, ha itt abba hagyom. Köszönöm. Köszönöm szépen, így van. Elfelejtett énekelni. Na jó, megláké majd, jó? Igen. Ö, nagyon mély filozófiát hallottunk itt. Bárcsak Finnországban öttem volna föl, nagyon fontos, amit Mary a dolog fontosságáról elmondott, és azt kell hangsúlyoznunk a tagállami szinten, hogy a korai tanulás mennyire fontos, mert a, a megfelelő sínre állítja rá a, fi, a gyereket, és itt nyilván az a, a legjobb gyakorlatok kicserélése abszolút fontos, de és nagyon fontos a szerelem, a szeretet és a, a, a fegyelem kérdése. És különösen olyan időben, amikor sok az egyedüli ö, szülő, fontos, hogy, ö, hogy egy példát, egy modellt ö, kapjon a gyerek, ugye az idősebb generációtól, hogy azok hogy élnek, hogyan oldják meg a... Pro- tehát nagyon érdekel majd, hogy hogyan is alakul ez a vita. Herr Boris. Köszönöm szépen, Megláki asszony. A következő hozzászólás. McLeod úr. Köszönöm szépen. Hallottunk egy filozófiai magyarázatot Takula kolléga részéről. Nekem is két lányom van ebben a korban, és gyakorlati szempontból közelítettem meg a kérdést. Valóban semmi nem helyettesíti az érzelmeket, a szülőket, a felnevelést, a szeretetet a nevelés során. Ez igaz. Hogyha nincs szeretet otthon, akkor nagyon nehéz a későbbiekben bármilyen módon letönteni azokat a gátakat, amik kialakulnak a fiatalkorban, a korai időszakban, és ezért a korai oktatásnak erre is kellene figyelmet szentelni. Azaz, hogy nem mindig, nem minden családban a szülők megadják ezt a szeretetet, ezt az otthoni nevelést, eh, ami szükséges. És ezért az iskola és az iskola előtti időszakban hogyan tudja pótolni ezeket az értékeket, ezt a szeretetet, milyen módon tudjuk ezeket ezekre, eh, azokra a gyermekekre koncentrálni, amelyek eh, nem érintettek ebben. Például arra gondolom, hogy a, a kis faluban élő gyermekek, akik nem jutnak el óvodánkhoz, bölcsödéhez, és egyáltalán nem, ha el is jutnak ilyen oktatáshoz, akkor az nem jó minőség. Nézzük meg a struktúrát is, a kohéziós, szociális alapból lehetne támogatni a korai oktatást. Az én országomban például nagyon sok forrás szántunk arra, hogy óvodákat építsünk, főleg a falvakban, kisvárosokban, az európai alapokból finanszíroztuk a gyerme, a oktatók foglalkoztatását, illetve a gyermekek szállítását a központba, és ezáltal nagyon sok gyerek, aki korábban nem tudott eljutni egy óvodába, egy öbölcsödébe, ezzel a programmal eljutott nem csak oktatáshoz, hanem logopédushoz és egyéb olyan szakemberhez, ami ö, lehetővé tette azt, hogy megfelelő módon növelj, növelj, nőjenek fel. Ezáltal a higiéniás körülmények is jobbak lettek. Ez a helyzet nagyon sok Európa, európai országban a finanszírozás a tagállamok részéről a szociális alapból és egyéb európai alapból nagyon könnyen megoldható, és úgy gondolom, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a gyermekekkel foglalkozni, de nagyon fontos, hogy ezen belül foglalkozzunk a családokkal. A korai oktatás lehetőséget ad nekünk arra, hogy az anyák is korábban menjenek, menjenek el dolgozni a szülés után. Nagyon sokszor összefügg ez a kérdés azzal, hogy nincsenek munkahelyek az adott térségben. Mert például, hogyha a nők nem tudnak elmenni dolgozni azért, mert egy adott térségben nincs óvoda, az egy olyan probléma, ami nagyon sok térségben felmerül Európában. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent hallottunk a munkaerőpiacról, családból kiszakított nőket, Hannibal asszony egyértelműen a gazdasági jelentőséget is kihangsúlyozta a kisgyermekkori oktatással kapcsolatban, a kollega pedig a gyereknevelés filozófiai szempontjait, és két valóságot hallottunk a végét. Azok a családok, akik a gyermekeket a kisgyermekkori korszakban is lehetőséget tudnak adni arra, hogy oktatásban, nevelésben részt vegyenek, ahogy Takula úr is mondta, az első öt évet a gyerekekkel töltötte, meséket olvasott, tanított őket, de nem minden szülő alkalmas erre. Azok a gyerekek, akik a teletabikat meg ilyen hülyeségeket néznek a tévében, nekik pontosan fontos az a fajta korai kisgyermekkori, tehát kisgyermekkori nevelés, amiről itt szó van. Itt nem arról van szó, szerintem legalábbis, hogy a nő hamarabb visszamehet el a munkaerőpiacra, hanem hogy a gyerekek milyen esélyeket szalasztanak el akkor, hogyha nem kapnak lehetőséget arra, hogy pótolják a lehetőségeket, amikre a családja nem képes megadni neki. A különböző tagállamoknak kell, hogy ez a saját érdeke legyen, nehogy az, hogy a, egy egész generáció kiessen elveszen, ahogy nálunk mondják Németországban. Azzal kell foglalkozni, hogy pontosan az átalakulás idejében a munkaerőpiacon, amikor egyre több nő kell, hogy anyagi okból, másrészt azért is, mert szükség is van a nőkre egyre nagyobb mértéken, a, szak, a megfelelően képzett szakmunka iránti vagy munka iránti igényt lefedni. Tehát ezért alternatív megoldásra van szükség, nem vagy vagy. Meg kell egyrészt nézzük azt, hogy a, tag, a családokat olyan helyzetbe helyezzük, hogy hogy kapjanak megfelelő családi oktatási képességeket. Tehát a gyerekek, a szülők gyakran nem is tudják, hogy hogyan kell gyereket nevez, nevelni, mert nem látták saját maguk a generációs példát erre. Ezekre vannak szükség, e, ezek kell kapcsolatban van szükség kezdeményezésekre, amiket nyilvánvalóan nem lehet meghatározni, de arra szükség van, hogy európai szinten meghatározzuk a kereteket ahhoz, hogy milyen legyen a kisgyermekkori nevelés. A szükségre, a hiányosságokra rá kell mutatni, de az, annak az eltöntése, hogy én magam akarom a gyermekemet nevelni, vagy pedig beadjam az óvodába, bölcsödébe, azt úgy gondolom, hogy a szülőkre kell hagyni, de az államnak biztosítani kell a megfelelő minőségű ellátás lehetőségét. Az európai keretek meghatározása erre vonatkozóan, tehát hogy minek, hol, hogyan kell kinéznie, az fontos. Köszönöm szépen, én sem hiszem, hogy Fanny Hannibal asszonynak az a kívánsága, ő is ezt mondta, hogy nem programot akar tehát hanem a figyelmet akarja felhívni. És kedves Anna, nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy ott évig otthon maradjon a gyerekekkel, aztán legyen felesége vagy férje akik megkeresi a pénzt. Biztos vagyok abban, hogy az öt évben sokkal többet adtál a gyerekeidnek, mint az óvoda teheti. Énekeltél, olvastál, biztos, hogy sok mindent megmutattál a világból nekik. Szerencsére, hál' Istennek, sok családban van ez így, de nem minden családban nagyon sok szülői házban sokkal rosszabb a helyzet, ezért kell megpróbálni a bevált gyakorlatokat, ami mindenütt van, felmutatni. És kínálatként kvázi a nemzeti miniszterek számára vitára bocsájtani. Más képzési területeken ugyanígy jártunk el. Mi sem vagyunk illetékesek az iskolából kimaradókért, a tanmenetekért, egy csomó dologért nem vagyunk felelősek, de mi szakképesítési kereteket, kulcsképességeket határoztunk meg, vagy egy sor egyéb dolgot, és akkor pontosan most jó lenne a a kistermelkori nevelésre is nagymama vagyok, anya is voltam, és valóban látom, hogy, hogy mi mindenre lenne szükség, mennyi mindent akarunk felvenni mi a gyerekkor, kisgyermekkori nevelésbe sokkal többet, mint amit mások esetleg kínálni tudnak. Szerintem ez helyes, nem irányelv, nem is akarunk, de beszéljünk róla. És ebben a kezdeményező jelentésben támogatom Hannibal urat. Pokorni Ádám úr van még itt. Mit kíván elmondani? Ott ül, igen. Das wird sich zeigen. Majd meg, meglátják, hogy mit akarok mondani. Köszönöm szépen. Igen. Nagy örömmel fogadjuk ezt a kiváló időben beindított kezdeményezést. Mert ha megnézik a Youth on the Move közleménynek a lábjegyzetét, abban azt látjuk, hogy egy, lesz egy, pontosan erről egy közleményt fogunk kiadni jövő évben. És ahogy Hannibal asszony is elmondta, ennek a közleménynek az a célja, hogy megnyissuk ezt a vitát, és elősegítsük azt, hogy egymástól tanuljunk. A tagállamok egymás közt cseréljenek tapasztalatot. Ez eh, végül is egy eh, szubszidiaritás elve alapján ez egy nemzeti kompetencia, és a legjobb gyakorlatok eh, világszerte ugye fontosak számunkra, és hatalmas tanulási lehetőséget rejtez magában. Az ár ennek, ennek, ennek, ennek a fontossága azért nagy, mert az egész életre kihat a fiatalkorú tanulás. A 0 és 6 év közötti korszak a leghatékonyabb kor arra, hogy a, hogy a hátrányokat leküzdjük és megtörjük az a szegénység ördögi körét. Tehát ahogy Honeywell azt mondja, és azt mondja, hogy ebben a korban ö, eszközölt beruházás térül meg legjobban az ember életében. De csak akkor, hogyha az intervenciók, tehát a munka ö, magas minőségű. Tehát ne ö, ilyen nulla, nulla éves koruktól ne adjuk a gyereket valamilyen katonás rendel működő iskolarendszerbe, hanem együtt kell működni a szülőkkel. Ez egy közös vállalkozás az intézményi rendszer és a, és a szülők között. Ez a Eddig, ahogy hallottuk, az EU elsősorban a munkaügyi kérdés domborította ki, vagyis hogy a nők kapjanak munkát. Azonban 2006-tól kezdve a tanács a minőségre is egyre inkább odafigyelt, vagyis hogy mi az igazi hatékony gyermeknevelési, gyermekoktatási rendszer, és a tagállamokat, tagállamok 2009-ben ugye a prioritásokban megállapítottak koordinációs uh, folyamat indult meg, és pontosan erre épül a bizottságnak a jövő évben induló akciója. És a parlamenttől is nagyon nagy segítséget kapunk ehhez. Az, és el, először is a nyílt koordinációs módszerre számítunk, de a élethosszig tanuló komédi, a Comenius programra is oda figyelünk, mert hiszen a mobilitá, mobilitási lehetőséget már ez is lehetővé tesz a, a fiatalkorú oktatók, tehát a fiatalkorúakat oktatók számára. Az új generációs programok is remélhetően majd ebbe az irányba mutatnak, és ami pedig a magyar elnökséget illeti, az egyik nagy prioritásként választották ki, és egy februárban egy ezzel kapcsolatos konferencia és egy tanácsülés lesz májusban ezzel kapcsolatban. Ezeknek meg lesz a maguk hatása, remélem. Köszönöm szépen. A Comenius régiók is talán jó ö, keretet biztosíthatna, amelyen belül a mobilitást elősegíthetnénk, ugye a, a gyakorlatilag ovonők ö, különböző régiók közötti cseréje ö, és a legjobb gyakorlatok kicserélésére lehetőséget adna ez a Hannom, muszáj énekelne? Köszönöm szépen örömmel fogok dalra fakadni, amikor csak kettesben vagyunk, de e, az, arra szeretnék rámutatni, talán nem volt jó példa, hogy én magamat hoztam fenn, mert én egy énekes voltam, zenész voltam, tehát nyilvánvalóan énekeltem otthon is, de az embernek ugye egyéni választásai vannak, tehát a, valahogy, valahogy ki kell egy balanszírozni a gazdasági tényezőket a talált családi élettel túlságosan koncentrálunk a gazdasági aspektusokra, le, adjunk választási lehetőséget, hogy ne legyen kötelező ezt a hektikus, rohanó gazdasági életet élnünk, hanem rá kell mutatni, hogy más dolgok is vannak az életben, mint a Lisszaboni stratégia. Hát nem látnám, hogy Hannibal asszony nagyon hektikus lenne. Köszönöm szépen. Takele úrral teljesen egyetértek. Mert nincs arról szó, hogy ez kötelező lenne, hiszen a kötelező iskolázás az ugye az adott korban, kortól kötelező, 5 vagy 6 év, 7 évtől, nem itt az iskola előtti, tehát a kisgyerekkori magas minőségű szolgáltatásokról lenne szó. Egyáltalán nem akarnám én ezt is kötelezővé tenni. Hannónak igaza van, hogy, hogy a gyerekek éljék csak a maguk gyermekes életét, hanem itt inkább azt szeretnénk biztosítani, hogy minden gyereknek megadjuk a lehető jobb lehetőségeket. Nagyon jó dolog, hogy ugyanekkor a bizottság is, és a magyar elnökség is prioritásként kezeli ezt a témát, és így talán megindul ez a kis hólabda, amely majd egy nagy hó golyóvá terebélyesedik. Igen, tehát vagy január 21-én, vagy március 3-án lesz ez egy jelentés, mert meglátjuk, hogy a bizottság hogyan lép, ez tőlük is függ. Köszönöm szépen, most pedig a rádióspektrum politikára térünk át. Első megbeszélésünk, ez egy nagyon fontos pont, higgyék el, nagyon komoly kulturális aspektusa is van ennek. Kamerinevet asszonyé a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm szépen, elnök asszony. Két napon keresztül oktatásról, fiatalságról, oktatásról beszéltük, és most egy technikai téma következik. De az elnök asszony azt mondta, ahogy ő jól, nagyon jól kihangsúlyozta, óriási kulturális vetülete van. Tehát nagyon fontos, hogy a kulturális szakbizottság foglalkozzon ezzel a témával, és egy véleményt dolgozzon ki annak érdekében, hogy megfelelően, jel, mm, megfelelően jelen legyen a kulturális vetület is. A ITRE szakbizottság foglalkozik ezzel, és egy véleményt kell nekünk kidolgozni annak érdekében, hogy gazdagítjuk azt a az anyagot. Nemrég Krusz biztossal volt egy találkozóm, és kiemeltem egy pár nagyon fontos pontot, amit szeretnék, hogy szerepeljen ebben az anyagban. Először is, ami a rádiófrekvencia politikát illeti, az a telekom, telekommunikációs csomagra kell, hogy épüljön. Nem szabad, hogy kikerüljük mindazt, amit elértünk a telekommunikációs csomaggal. Hogyha mélyebbre megyünk a spektrum politikában, meg kell nézni, hogy miről van szó. A telekommunikációs csomagban figyelme, azt mondtuk, hogy kulturális, szociális aspektusokat kell figyelembe venni. Megállapítható a javaslatból, hogy a gazdasági érdekek nagy szerepet kapnak, ezeket mindig hangsúlyozzák, de a Telekom csomagra nyúl vissza, a kulturális, szociális szempontokat azonban teljes mértékben elhanyagolja. Csak ez az alárendeltség bizt, eh, bizt, biztosíthatja azt, hogy a frekvenciákat nem a gazdasági érdekek alapján osszák szét, hanem a lehetőség szerinti legnagyobb társadalmi érdekeket figyelembe véve a digitális rádió fejlesztés lehet, meg kell, hogy maradjon. Nos, erre vonatkozóan aggódom az alapján, amit a bizottság javasolt. Németországban ugye az a helyzet, hogy a 800-as frekvencia szélességet pályázattal szétadták. A bizottság azonban nagyon egyértelműen arról beszél, hogy szívesen végig gondolnám, hogy további területeket is e sávszélességből gazdasági rendelkezésre állás alapján biztosítsa. És ezzel a teljes földi rádiózást, földi átvitelt visszaszorítsa. Ezt úgy gondolom, hogy nem lehet a kulturális szempontok a sokrétűség, médiapluralizmus biztosítása mellett megtenni. Politikailag is arra figyeltünk, és azt szeretük volna, hogyha a rádiószolgáltatók digitális és televíziószolgáltatók digitális televíziózást is biztosítsák. Legyen az állami vagy magánra műsorszórás. Nem lehet most, hogy a gondolatot felvetjük, és aztán ilyen rövid időn belül, ahol, ahol még csak be se vezették mindenütt, bár azon gondolkodjunk, hogy most ne vegyük el újra a frekvenciát. Nem hiszem, hogy ez az érdekünk, és a politikának e területen megbízhatónak kell lennie a gazdasági, azaz a rádiószolgáltatók számára is nem szabad, hogy azt mondjuk, hogy legyen digitális földi sugárzás, és három, óra, három év után azt mondjuk, hogy nem szabad. Mert most ezt a, a, a mobiltelefonoknak akarjuk átadni ezt a frekvenciát. Szerintem ez a rossz út, és ezt egyértelművé kell tenni. A cikkek értelmében ezek szerint meg kell határozni, mint a, az alkalmazási területek, mint pedig a célokat nem csak a bevezető rendelkezésben kell a Telekom csomagra utalni, hanem jogi kötelező érvényel a különböző cikkekben is biztosítani kell. Egyértelművé kell tenni, hogy a frekvencia, a rádiófrekvencia az jelentős kulturális, gazdasági és társadalmi természetesen érdekeket tartalmaz, és éppen ezért a frekvencia kezelésnek ezt figyelembe kell venni. A vezeték nélküli sávú kommunikáció nem csak a frekvenciapolitika függvénye, nyilvánvalóan üdvözlendő ez, és nincs is eltérés a bizottság közt és köztünk. A mobil sávú kommunikáció jelentős pillére az európai növekedésnek, de ezt intelligensen kell megtenni, és számos technikai, gazdasági kérdések ket kell előtte megválaszolni. Egyáltalán nem bebizonyosodott, hogy ez a technológia az optimális módja az audiovizuális tartalmaknak, átvitelének, ugye a TVBH lenne. Van olyan elképzés, a TVBH és a TVDT az, amely kiváló minőségű audiovizuális tartalmakat tudna biztosítani a végberendezések számára és A kutatás tehát még nincs a széles sávú internet hozzáférése kapcsolatban még igazából nincsen semmiféle megbízható eredmény. Az, hogy ezeket hogyan lehet használni, és hogy ez tényleg oda vezete majd, hogy a, a jobb kapcsolódás a földi kapcsolat ebből adódható, az még be sem bizonyosodott, úgyhogy éppen ezért nem biztos, hogy minden úgy működik, ahogy sokan elképzelték. A frekvenciáknál pedig mindig azt mondtam, hogy a, a digitális osztadék az olyan, mintha valamit szétosztanánk, de pont az ellenkezőjéről van szó. A frekvenciák azok kivondottan szűkös forrást jelentenek, ami azt is jelenti számomra, hogy politikai feladat el megakadályozni azt, hogy a hogy a frekvenciákat bármilyen vállalat magáévá, örökre magáénak tudhasson, és utána ne lehessen azokat felhasználni, azzal a mottoval, hogy ha akkor másnak ne, más ne használhassa, úgyse lehet tőlünk elvedni. A, az, hogy a piac önmagával szabályozza magát, az úgy gondolom, hogy a történelem ezt megcáfolta, hibák is voltak a múltban, nem jó lenne, ha ezeket nem újra megismételni. Figyelni kell arra is, hogy ha már frekvenciát átadunk, akkor azokat hat, hatékonyan is használják fel. És ne úgy, ahogy most adott esetben jelenleg használják. Tudjuk, hogy vannak frekvenciák, vannak minimális értékek, és azt is tudjuk, hogy kötelezettséget eh, kell a kompenzációkra vonatkozóan választani, amennyiben a zavar vagy más eh, negatív tényező merülne fel. Minden önkormányzati színház, rádióállomás is eh, érintett ebben, hiszen ők is dolgoznak, ők is vezeték nélküli mikrofonokkal dolgoznak, éppen ezért számos olyan vizsgálat adódott, amely azt mondta, hogy amely kimutatta, hogy jelentős a, az, az összeegyeztethetetlenség, és megfelelő kompenzációs rendelkezéseket kell tudnunk adni arra, hogyha például a színházaknak erre szüksége van nehogy aztán ők ott maradjanak minden nélkül. Németországban persze nagyon jó, hogy ott már a 800-as sávnak van tapasztalata, sokat lehet ebből tanulni, de itt a, a mobil mikrofonok használatánál már kompenzációra volt szükség. Ma például érintett, ma már ugye ezt érintettük, ezt a kérdést, és az is igaz, hogy senki nem tudja, hogy milyen átállási problémák vannak. Itt úgy gondolom, hogy egyértelmű információra van szükség, és egyértelmű az, hogy kompenzációs szolgáltatásokra lesz szükség. Az európai szintű e, igazgatás, ez is egyet ellentmond annak, amit a Telekom csomag megállapít. Az ötös bevezető rendelkezés ugyanis azt mondja, hogy a, a frekvencia igazgatás még nemzeti hatáskör. Ugye a még az jelzi, hogy majd a bizottság sokkal erősebb felelősséget akar, és a frekvencia kezelés a tagállamok szintjére akarja átvinni. A, a másik oldal viszont az, hogy nem azt jelenti, hogy a villamos, az a bocsánat, az elektronikus kommunikációs szolgáltatások csak saját felüle, felségterületükön a nemzetállamnak a, a feladata, mert pontosan a regionális különbségek igen eltérőek a területen, és éppen ezért csak a nemzetállamok tudják észszerűen megnézni azt, hogy mely frekvenciát, mely helyen, hol kell észszerűen alkalmazni. Úgy gondolom semmi értelme nem lenne annak, hogyha a bizottság 27 tagállam számára egyedül meg akarná mondani, hogy melyik frekvenciát melyik helyen kell alkalmazni. A Telekom csomag éppen ezért ezen a ponton nem módosítandó, sőt örülnünk kell annak, hogyha a bizottság egyre szorosabb együttműködésre szólítja fel a tagállamokat, és határon átnyúló kérdéseket is szabályozni kíván. Pontosan e, e, fontos az együttműködés, a bizottságnak azonban igen proaktív módon kell a, partners, a partnerségeket támogatnia, nem pedig megkérdőjelezni. Egy utolsó dolog, a bizottság saját kompetenciája a nemzetközi tárgyalásoknál, nos ez is szkepticizmussal tölt el. Úgy gondolom, hogy a nemzeti frekvenciaigazgatásoknak a, a szabályai a nemzetközi tárgyalásokon is hatályban kell, hogy maradjanak. Nem tudom, hogy a bizottságnak globális tárgyalási mandátuma rendelkezik-e a világ bármely pontján. Nem hiszem azt sem, hogy a bizottság észszerűen el tudná dönteni hogy a 27 tagállamban hogyan lehet nemzetközi szinten ezt megoldani. Szerintem csak akkor lenne ez elképzelhető, hogyha ilyen e, tárgyalások mellett a célokat is e, meghatározzuk arra vonatkozóan, hogy miről lehet tárgyalni. A legfontosabb dolog pedig, hogy még egyszer hangsúlyozzam, úgy gondolom, hogy nagyon egyértelműen, világosan a teljes kulturális szempontot, a véleményszabadság, médium pluralitás kérdését érvényesíteni kell, utalni kell a, Telekom csomagra, a rádióra mindenképpen, és televíziós átvitelre, mert itt rendkívül fontos, hogy a, a médiák pluralitása és sokrétűsége Európában biztosítható legyen. A frekvenciához éppen ezért azt is figyelembe kell, hogy vegyük, hogy ez az egyetlen olyan rendszer, amely jelenleg Európában rendelkezésünkre áll, és úgy gondolom, hogy igenis érdemes érte harcolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kámer Ébert asszonynak, nagyon részletes volt, de hát így is kellett, hogy legyen, hiszen probléma, és ezt bizony néven kell nevezzük. Nem igaz az, amit a az ajánlás elején áll, hogy a kulturális, szociális és gazdasági szempontok közti egyensúlyt akarjuk elérni. A kulturális szempontokat itt valóban oldal vagy félre állították, és meg kell próbáljuk a saját igényeinket a főbizottságban is majd érvényesíteni, mert itt mindannyian arról van szó, adott esetben, hogy a színházaink tudnak-e dolgozni, vagy a városban lehetnek-e még koncertek, és nem zavarják-e őket a frekvenciák. Úgy gondolom, hogy sok eh, grosszasszonyal is nagyon fontos volt, hogy erről már beszéltünk, és a bizottsággal, a bizottsági elnökökkel már beszéltünk, és minden olyan kollega eh, véleményét elmondtam, és kérem ne felejtjék el, hogy az illetékes komisszár, az illetékes biztos elnézést valóban azt tegye, ami az országok érdeke és az állampolgárok érdeke. Ferhajn asszony, majd Trübül asszony. Szeretnék én is Pétrá Kamerébertnek megköszönetet mondani, ezek a legfontosabb pontok ebben a témában. És úgy gondolom, hogy kimondottan fontos hogy figyelembe vegyük a kulturális és szociális szempontokat is, mert ezek azok, amelyek igenis összekapcsolódnak a gazdaságival. Semmi értelme annak, hogy felépítek egy új piacot, kihasználom az új gazdasági lehetőségeket, de aztán egyszerre csak öt másik területet egyből lerombolok. Ez az a problematika, amelyet a jelentés nem vesz figyelembe, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a bizottság, számá, szempontján, bizottság számára fontos jelezzük, hogy nagyon sok szempontot nem vettek figyelembe. Nem csak az igen fontos kulturális szempontokat, hanem a gazdaságikat sem mindig. Ahogy Kamerévert azt is, asszony is jelent, jelezte, ki felel az, e, a kiegyenlítésekért, hogyan lehet ezeket számszerűsíteni. Németországban volt már árverés erre vonatkozóan, de igazából senki nem, akar, nem tudta megmondani, vagy nem akarta, hogy mekkora volt az alap. Ezeket a kérdéseket mind előre kell tisztázni. Szükség van a frekvenciára ahhoz, hogy jobb esélyeket biztosítsunk a vidék számára is. Milyen, mert ugye milyen esélyek vannak. Ugyan egy vállalatnak adhatok lehetőséget arra, hogy adatokat lehívjon, hogy információkat hozzon, de az, az információ, az LTE technika, a, vagy a vidéken, hogyha egy mérnök bármit le akar hívni, akkor arra nincsen módja. Szerintem nagyon fontos, hogy a spektrumpolitika egészében ne csak magát a spektrumot nézzük, hanem a következményeit is, és az előzményeit. Éppen ezért végig kell gondolni, hogy milyen hatása van az egésznek, és valóban el tudom-e érni azt, amit szeretnék elérem-e valóban azt, vagy pedig csak azért azért vezetjük ezt az egészet be, hogy új üzleteket lehessen, új lehetőségeket megnyitni. Szerintem sokkal fontos, hogy ezeket használhassuk sokat, sokrétűen, és vidéken is pontosan ott, ahol nincsen üvegszálas vezeték, és ott is azonos, mi, azonos lehetőségekkel férhessek hozzá a modern információs forrásokhoz. És úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy meglegyenek azok a lehetőségek, amelyeket Kámer Ébert asszony a korábbiakban felvázolt. A szakbizottságokban intenzíven fontos, hogy együttműködjünk a technikai részleggel és a kulturális szempontok, azok egy, valóban ettől függnek. Trüppel asszony Először is én magam is köszönöm Kámerébert asszonynak az elmondottakat, a munkáját, Doris Pákkal is egyetértek, de szeretném egyértelműen a bizottság képviselőjének jelezni, amit már a biztos úr jelenlétekor is elmondtam, a Telekom csomagban én is részt vettem, és nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy nehogy úgy járjunk el, mint hogyha semmi közünk ehhez az egészhez nem lenne. Igen, és vegyenek minket komolyan, és azok a, és hogy az alapok, amelyeket mi itt meghatározunk, azokat igenis tessék figyelembe venni. A gazdasági, strukturális szempontok rendkívül fontosak. Szeretnék óvni mindenkit attól, hogy egy téves hozzáállással fogja fel a, a frekvencia kiosztást, hogy a digitális televízió nem azonos súlyjal kell, hogy részt vegyen ebben. Meg kell nézni, milyen veszélyek vannak ebben a koncepcióban. Mivel a digitális belső piacot akarjuk kifejleszteni, vigyázzunk arra, hogy nehogy kiöntsük a gyereket is a fürdővízzel. Meg kell nézni, hogy milyen politikákat, milyen politikák, milyen technológiai megoldások, milyen következményekhez vezetnek. Szerencsére minden jogszabály egyértelműen rendelkezik arról is, hogy a kulturális sokrétűség a gyakorlatban végrehajtható legyen. De nagyon sok szolgáltató, amely internetplatformot is kínál, politikai szabályokat is végig gondolni, amely a kulturális sokrétűséget biztosítja, hiszen ezek még hiányoznak. Ennek hátterében úgy gondolom, hogy fontos, hogy óvatosan járjunk el, és nehogy egyfajta nagyon boldog környezetet higgyünk magunk körül, mint hogyha, mint hogyha minden ter- kérdést tisztáztunk volna már a területen. Vannak még olyan gondolatok is, amelyeket Bárnyék kollega és Opusz is megtárgyalta arra vonatkozóan, hogy ezeket a kérdéseket hogyan lehetne megoldani, de ugye párhuzamosságokra van szükség a probléma megvizsgálánál, mert egyébként olyan megoldásokra jutunk, amiket valóban nem is akarunk. Az írásos verzióban ez a háromszög egyértelműen megvan, ezt meg is kell tudnunk tartani, hiszen van, bár vannak olyan szempontok, ahol az eddigi eljárások alapján kétségek merülnek fel. Azt kérem tehát, hogy a továbbiakban is a Kulturális Szakbizottság egyértelműen eh, fogalmazza meg közleteléseit, és ragaszkodjon is mindahhoz. Köszönöm szépen. Ugyanez csak egy első eszmecsere, de mégis köszönöm, hiszen mindenki nagyon konkrét és összefogott volt. Kámer Ébert asszony január 24-25-ére várjuk a tervezetet. Hökmark kollega az én frakciómban fogja a jelentését beterjeszteni, addig kell nekünk megfogalmazni a kívánságainkat, és Hallen asszonyal majd megpróbálok mindent, hogy Hökmár urat, aki lehet, hogy jelentős, hogy svédként gazdasági felfogású és elfeledkezne tehát a, a konkrét szempontokról, tehát arra kell vigyázzunk, hogy januárban majd az első jelentéssel ne csak a, kulturá, ne, ne csak a gazdaság, hanem a kulturális kérdésekkel is foglalkozunk. Most eljutunk. Ach, du kommst. I forgot. So important. Bitte, bitte. Mr. O'Donnell. bitte. It Adona úr bizottság. No? It is indeed Irish. It is. Okay, please, you have the floor. I apologize. Elnézést, elfelejtkeztem. Köszönöm szépen, nagy érdeklődéssel hallgattam a vitát, illetve uh, Cruz uh, biztos uh, néhány héttel ezelőtti megjegyzéseire is visszautalok. Most uh, itt va- valódi Félelmeket hallottam korábban a, a önök szakbizottságán, és nem tudtunk megfelelően válaszolni ezekre. Különösen arra nézve, hogy ugye azt hiszem, hogy a program nem elsősorban a gazdasági aspektusra figyel oda, hanem a hatékonyság, tehát a spektrum kezelés hatékonyságára van kihegyezve ez a program, és amikor a ötös preambulumra utalt, akkor erre gondolt, de az első preambulum világosá teszi, hogy nem akarja megbontani az eddigi jól kiegyensúlyozott jogi kereteket és Cruz eh, biztos teljesen egyértelműen képviseli ezt az álláspontot. Egyáltalában nem akarjuk megbontani, megbillenteni az eddigi jogi egyensúlyt. A regionális, nemzeti, eh, digitális eh, televíziózás területén, <clears throat> ugye itt arról van szó, hogy a 800-ason terül el a 80 százaléka a digitális ö, ö, <clears throat> frekvenciáknak. Ezen kívül nem akar beleavatkozni a bizottság a frekvenciákba, és továbbra is oda figyelünk a műsorszórásnak a hasznosságára, de a mobil operátorok, a mobil szolgáltatók működésére is odafigyelünk, és hogyha nem lehet további változtatásokat a frekvencia használatban foganatosítani, és nem világos, hogy a mobil operátorok tényleg hatékonyan használják szociális és gazdasági szempontból a frekvenciáikat, akkor megfelelően meg kell változtatni. És Cruz asszony azt is üzenni, hogy úgy mondjam, hogy a műsor szórást ö, megvédése szempontjából nem akarjuk ö, ne, nem akarjuk nem akarjuk sem a földi, sem a mobil platformok között megbontani a, az egyensúlyt, nagyon, de ne felejtsük el, hogy a magas, nagysebességű, szélessávú műsorszórás hihetetlen kulturális potenciálokkal rendelkezik, és ezt nem szabad hagyni, hogy háttérbe szoruljon. Inkább azt kell elősegítenünk, hogy a műsorszóró országok ebbe az irányba mozduljanak el. Persze rájuk kell hagyni a döntést, de hát a jövőbeni technológiai fejlődést figyelembe véve nagyobb teret kívánunk hagyni a mobil szélessávú szolgáltatók, és erre vonatkozik a mi programunk. Ami a mobil mikrofonokat illeti, elnök asszony, Természetesen nagyon oda figyeltünk, hogy mi hangzott el ezzel kapcsolatban a bizottságban, és az érdekeltekkel fölvettük a kapcsolatot. Fontos megjegyezni, hogy a digitális tévé irányába való előmozdulás korábban ugye az történt, hogy az egyre hatékonyabb csatornák közé szorultak ezek a mobil ö, mikrofonok, már munkaértekezleteket hívtunk össze. A 700, a 800-as sávban létezik egy belső hát hézag, amelyet kiválóan kihasználhatnak a mikrofonok, és lesznek majd még technológiai újítások, amiken dolgozunk. Ugyanakkor nem csak a tagállamoknak kell megadni azt, hogy mi a legjobb kompenzációs forma, hanem hogy mit kíván, a, tehát hogy, hogy hogyan látja a jövő technológiáját a, a, az ipar, a gyártó cégek. Természetesen figyelembe kell venni a kulturális előjogokat, ezekbe mi nem tudunk tagállami szinten beavatkozni, de nem tudjuk befolyásolni felről, felülről azt sem, hogy egyes tagállamok milyen módon ö, viszonyulnak a sáv aukciókhoz. Remélem, hogy valamilyen szinten meg tudtam nyugtatni önöket arról, hogy ez a dialógus folytatódni fog önökkel. Egy rövid mondatot. Mindaz, amit elmondott, igazából jó. A baj csak az, hogy ebben a szövegben, hogy ezt a szövegben nem látom. Tehát én azt kérem baráti, barátilag, hogy ön, mint bizottság képviselője próbálja velünk együtt a szöveget olyan egyértelművé tenni, hogy ezek a félreértések, amelyek nálunk ezek szerint megtalán egy csomó más helyen is adódtak, ne, ne adódjanak legközelebb, és akkor valóban egy olyan frekvenciaprogramot kapunk, ahol megmondhatjuk, hogy valóban megfelelő tartalommal jelentéssel rendelkezik. Ezt kérem tehát önhöz. Nem mondja azt, hogy, hogy igazunk van, és mi nem is akarjuk azt, amitől önök tartanak, nem, hanem hogyha amit most elmondott, az legyen benne a szövegben, és akkor mindenkinek világos, nem lesz belőle félreértés. Köszönöm szépen. Az, hogy félünk, az mondjuk a jogunk, ahhoz jogunk van, és azok miatt aggódunk, akiket ez az egész érint. A színház miatt, a rádióadó miatt, ez mindenki. Úgyhogy, ahogy Kamerébert is mondja, egyértelmű nyilatkozatokat akarunk, és nagyon gyakran ezek nincsenek meg, és, a, és ezért adódnak a félelmek. Ismerjük a szövegek, tudjuk, hogy hogyan lehet értelmezni őket, meg kell nézni a mellékleteket, nagyon sok csapda van és tudom, hogy nem akarnak becsapni minket, de lehetséges, hogy úgy határoznak, hogy a végén nem felel meg mindannak, amit mi önöktől jó szándékból hallottunk. Tehát azt kérjük, hogy a módosítóinkat akkor valóban velünk közösen e, iktassák be. A 13-as napi rendi ponthoz érkeztünk, tegnap volt a koordinátorok ülése, e-mailben megkapták a jelentést, gondolom nincsen senkinek ellenvetése, egyebeknél tartunk, bárkinek mondani valója semmi, akkor a január 24-25-én találkozunk, addig mindenkinek köszönöm, köszönöm a tolmácsoknak, és mindenkinek kellemes karácsonyt, boldog új évet, és úgy is fogunk találkozni még köz, viszlát. Na. Hát Itt mikor kezdődik az ebéd?